Az elnök. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, üljön le. Ma, amiről szavaznunk kell, az eh, az Európai Unió és Kanada közötti gazdasági és kereskedelmi megállapodás. Elég eh, hosszú és nem akadálymentes útja volt Credo che sia stata manifestata. Gondolom. Az ellenvéleményeket is szava, helyet kaptak ma. Ez a parlament egy átlátható épület, mindenkinek tudjuk, hogy mi a véleménye, de azért a szabályokhoz tartanunk kell magunkat. Nagyon sokan felszólaltak az egyezmény ellen, polgárok is demonstráltak az épület előtt annak érdekében, hogy a gondolataiknak formát adjanak. De nagyon fontos, hogy a szabályokat mindennek során betartsuk. A mások véleményét is tiszteletben tartsuk. A, parlamentben vezet, a parlamentnek vezető szerepet kell játszania ebben. Az én feladatom az, hogy arról gondoskodjak, hogy a plenáris ülésen hozott döntés, az Európai Parlament döntése a politikai tevékenység középpontjában álló tevékenység megfelelő legyen. Tudjuk, hogy mi a polgárok érdekeit kell, hogy képviseljük és azt védjük. Szokás szerint most nem azért nem mondok semmit, mert nincsenek gondolataim a kérdéssel kapcsolatban, hanem azért, mert az e, a parlament elnökének véleménye mindig az a, a vélemény és álláspont, amit a parlament egésze fogad majd el. Mr. Carver, please. Carver úr. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy nagyon ellentmondásos szavazás ez, és jó lenne, hogyha jó hínt, hír, hírrel kezdenénk, 65 éves jubileumát ünnöpöl, ünnepelte Nagy-Britannia királynője. Úgy gondolom, tiszteletünket ki kellene fejeznünk, különösen a Commonwealth kollégák, ciprusi, máltai kollégák támogatását és tiszteletadását kérem ebben. Bene. Honorevole Valenciano. Köszönöm szépen, Valenciano asszony. No, es solo una pregunta, presidente. Csak egy kérdésem lenne, nem értettem, elnök úr. Kérdésem lenne. Ön tehát nem fog utazni, szavazni ma, vagy soha nem fog szavazni? Come vicepresidente non voterò mai durante... Nos, nem fogok részt venni a a szavazáson akkor, amikor én vezetem elnökként az ülést. Ez a személyes döntésem. A parlament elnöke mindig azonosul a parlament egészének a döntésével. Az EPP kérését kell közzétennem, egy új bizottsági tag kinevezéséről a jegyzőkönyvben és a, a, a dokumentumok között megtalálják a részleteket. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ennek eh, eh, ezt el tudjuk fogadni. Fernando